plenáris ülés a napi rendet közzétettük, a weboldalon elérhető. Ezzel lezárom az ülést, mindenkinek jó utat kívánok és jó éjszakát!